számára azon emberek esetében, akik csak néhány kilométerre állnak, élnek a mi határainktól, és akik nagyon várják ezt a lépést, és a jövő felé pozitívan tekintenek. Köszönöm, holnap lesz a szavazás, mondja az elnök asszony. Most pedig a következő napi rendi pontunk Karász úr jelentése Bázel 2 és a tőke követelmény irányelv CRD 4 felülvizsgálata. Négy percben megkapja a szót Karasz úr. Bienvenue, monsieur le commissaire. Üdvözöljük Önt, biztos úr. Je vous en prie, monsieur Karasz. Karasz úr, Öné a szó. Meine Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Elnök asszony, biztos asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, ezzel a jelentéssel az Európai Parlament a Bázel 3-mak kapcsolatban foglal állásfoglalást a megoldatlan problémákat tekintve. Az Európai Bizottsághoz egy listát, egy követelés listát intézünk az irányelv tervezettel kapcsolatban. Köszönettel tartozom az árnyék előadóknak, habár a szakbizottságban 36 nulla arányban fogadtuk el, tehát egyhangulag ezt a jelentést. Ugyanakkor hat módosítót be kellene nyújtanom, ezek közül három a Bázeli Bizottság ülésével kapcsolatos, hogy aktualizáljuk a jelentésünket, három további módosító pedig a likviditási normákra, illetve a tőke áttételi arányra vonatkoznak. Nem gondoljuk úgy, nem vegyük úgy, hogy automatikusan előnyös az, hogy a tőke áttét teli arányt 2018-ban az első pillérre áttesszük, illetve a likviditási standardok, szabványok tekintetében vannak megoldatlan problémák Bázelben, kell valamit kezdenünk kell, és e tekintetben aktualizálni kell a Bázel 3-at. Meglepő volt az új tagállamok viselkedése a Bázeli Bizottságban. Úgy tűnik, hogy lezártnak tekintik ezt a folyamatot, még akkor is, hogyha nincsenek egyenlő versenykörülmények, az amerikai és az európai eh, banki ágazat, pénzügyi piac hm, tekintetében a hagyományos lakosság, illetve a befektetési banki eh, szabályok tekintetében sem egyenlő a eh, egyenlőek a versenyfeltételek. Ugyanez igaz a likviditásra is. Hölgyeim és uraim, természetesen a válság megértette velünk, hogy változtatni kell a szabálykereten, ezt meg kell vizsgálnunk, és erre vonatkozóan javaslatokat kell tennünk. A válságok azt is megmutatják azonban, hogy ez a válság azt is megmutatta, hogy likviditási válság van, nem tőkekövetelmény válság. annak ellenére, hogy a tőkekövetelmények Eh, tekintetében is szigorítani kell a szabályokon. A Lehman Brothers esetében láttuk, hogy a 10%-os eh, eh, tőketartalék sem volt elég. Először is hatástanulmány nem készült. A meglévő jelző számokat figyelembe véve, amely a munkahelyeket, a növekedést venni alapul. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság minél hamarabb ilyen adatokkal szolgálna. Azt sem tudjuk emellett, hogy az összes szabály, amelyről beszéltünk, a Bázel 3, a tőkekövételmények, pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, a banki adó eh, kumulatív hatását nem ismerjük, és nem egyenlőek a feltételek Amerika és Európa között a számíteli szabványok, szabályok szekintetében sem, illetve ezek bevezetésének határideje sem egyezik meg. Eltérnek a feltételek a hagyományos lakosság, illetve a befektetési bankokra vonatkozóan, és emellett a tőkátételi arányok kérdésében vannak megoldatlan kérdések, a hitelminősítő intézetek területén szintén az amerikai döntést követően. Ezek olyan kérdések, amelyeket meg kell oldanunk, mielőtt az Európai Bizottság egy új irányelv tervezetet tenne le az asztalra. Ezt nem a G20-ak ülésén kell megoldanunk, nem, hölgyeim és uraim, a Bázeli Bizottság döntése előtt kell ezeket lerendezni, megoldani, és mi árgus szemekkel figyeljük a dolgok alakulását. Köszönjük az előadónak, Bárnyi úr kapja meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm, elnök asszony előadó úr, tisztelt képviselők! A Bázeli Bizottság megállapodásra jutott néhány nappal ezelőtt, és nagyon örülök, hogy a bankreform terén a parlament elkötelezi magát. Örülök, hogy Európa megőrzi helyzetét világszinten. Köszönöm Ottmar Kárasznak és az ECON bizottságnak ezt a kitűnő jelentést. Tudják, hogy kritikák is érkeztek, és ezeket mielőtt még az irányelvet felülvizsgáljuk, mindenképpen tanulmányozni fogjuk jövő tavasszal. Keresz úr, az ön megállapításait osztom. és specifikusan európai problémákról van szó. A mi banki gazdaságunk, a bankrendszerünk nem hasonlít az amerikaira. Mindenképpen méreható hatásvizsgálatot kell tartani, és fenn kell tartani az egyenlő versenyességét nemzetközi szinten. Azt is ki kell emelni, hogy a bankok jobb tőkésítése előfeltétel, szükséges előfeltétel ahhoz, hogy a pénzügyi szektor stabilabb legyen és biztosabb, de ez nem elegendő. Ögyeim és uraim, tudják ezt önök, hiszen dolgoznak rajta. Sokkal szigorú felügyeletről van szó, erősített vállalatvezetésre, irányításra, a spekulatív pénzügyi tevékenységek szabályozására, válságmegoldás és a banki válság megoldása. Ez a mi úti tervünk, már nagyon sok előrelépés volt ebben az értelemben, önöknek köszönhetően, hiszen megállapodás történt a felügyeletről, zöldkönyv született a pénzügyi vállalkozásokról, a bizottság pedig a maga oldaláról elvégzi a munkáját, és jövő tavasszal az önök asztalára és a tanács asztalára kívánjuk tenni az összes szöveget, amit tőlünk várnak, azért, hogy a G20-ak ajánlását megvalósítsuk a származatott termékekről és a short sellingről néhány nappal ezelőtt letettem egy anyagot, és lesz egy új közlemény a közeljövőben a bankok taprálításáról és a válságkezelésről. Ami pedig a mai munkát illeti, három agasztó kérdést említenék meg. Először is a kibocsátott tőke elismerése a kölcsönös segítő pénztárak esetében itt a Tier 1 capitalről van, első pillér tőkéről figyelembe kell venni ezeknek a tőzsdén nem szereplő bankoknak a specifikus jellegeit. Az európai vállalkozások finanszírozásában komoly szerepet játszanak, de a tagállami szakértőkkel most azon dolgozunk, hogy a technikai módozatait kidolgozzuk az európai jogalkotás ezen új elvének. A második pedig a likviditásokról, és a liquidity buffernek a költségéről van itt szó. Dánia és Ausztria esetében tudjuk, hogy milyen események voltak, és a bizottság agájának, aggodalmának adott hangot, és még nem sikerült megállapodni a kérdésről, viszont az én szolgálataim a bázeli partnerekkel továbbra is dolgoznak azért, hogy ezen dolgozunk, mégpedig a a covered bondsok elfogadtatását elérjük. A másik pedig a tőke áttételi arány. Egyet értünk, sőt elégedettek vagyunk a bázeli megállapodással a kettes pillér része lesz a tőkeáttételi arány, de ez migrálni fog az egyes pillér felé, ez a migráció nem lesz automatikus, de felülvizsgálati záradékot fogunk küzni a CRD 4-es javaslatunkhoz. Még néhány szót szólnék a bázeli megállapodásról az EU-n belül. Tudjuk, hogy pénzügyi válság rázkoltatta meg a világot, le kellett vonnunk a tanulságokat ebből, és tudjuk, hogy a szabályok nem alkalmazkodtak a realitásokhoz. A központi bankok kormányzói elnökei és a felelősök Bázelben szintén a reformhoz csatlakoznak, hiszen már van egy megállapodás arról, hogy meg kell reformálni ezt a struktúrát, és szerintem ez nagyon jó jel, hiszen a játékszabályokat erősítjük, és pénzügyi stabilitást hozunk létre. Az új bázeli megállapodás Nemzetközi szinten közös szabályokat fog kidolgozni a bankszektor számára, és ez rendkívül fontos. A megállapodás kiegyensúlyozott megoldást javasol, az adaptációs időszak megfelelő lesz a bankok számára az új követelményeket figyelembe véve, és ez az egész bankrendszer egészségét fogja javítani, anélkül, hogy veszélyeztetné a gazdasági növekedést. Tisztelt képviselők, a szolgálataim és az együttműködők nagyon sokat dolgoztak Bázelben azért, hogy a nem európai partnerekkel megállapodásra jussanak, és remélem, hogy az államfők és a G20 beli felelősök Szöulban novemberben el fogják ezt fogadni. Az egész banki rendszert alapjaiban kell átszervezni az EU-ban, és ilyenkor az Unió sajátos szabályaival figyel, szabályaival számolunk, a szabályokat mindenképpen alkalmazni kell, de figyelembe kell venni az EU sajátos vonásait és a nemzetközi eh, körülményeket is. Makroökonomiai és mikroökonomiai elemzésnek kell alávetni a bázeli megállapodást, és erről eh, természetesen tájékoztatást fognak kapni. A cél az, hogy az irányelvet 2011-es negyedéveben elfogadjuk, és a tagállamoknak ezt át kell ültetniük, mégpedig 2013. január 1-ig. Ez elegendő idő lesz számukra ahhoz, hogy az új rendelkezéseknek megfeleljenek. De realistának kell lenni, a bázeli megalapodás jelentős előrelépés, de megismétlem, még nagyon sokat kell tenni, együtt fogunk dolgozni önökkel, a tagállamokkal, azért, hogy a válság utáni egyik alapvető reformot megvalósítsuk. Szeretném elmondani, hogy nagyon oda fogunk figyelni, éberek leszünk arra, hogy mit tesznek a partnereink, először is az amerikaiak, de nem csak az USA, ők is, a partnereknek is megfelelően alkalmazniuk kell ezt a reformot, és ezt a kérdést fel fogom vetni második kusabeli látogatásom alkalmával a hónap végén. Karasz úr, egyetértek önnel, itt van ez a követelmény, hogy az Európai Parlamentet még jobban bele kell vonni ebbe a folyamatba. Zárásként elmondom, hogy önöket és az önök bizottságát, a plenáris ülést rendszeresen tájékoztatni fogjuk a Bázeli bizottság munkájáról. Elnök, köszönöm. Most pedig Gozesz úrnak adom meg a szót a népárt nevébe. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Először is röviden szeretném üdvözölni Karász kollégán kitűnő munkáját. Azok között voltam, akik azt kívánták, hogy legyen egy saját kezdeményezésű jelentés, még mielőtt a bizottság intézkedéseket javasol a bázeli megállapodás átültetésére. Örülök annak, hogy Karász úr és az árnyék jelentéstevők valóban felhívták erre a figyelmet. Biztos úr, szeretném jelezni, hogy elismerem az ön hozzájárulását, és azt is, hogy ön elszánt arra, hogy ez hatékony és pragmatikus rendelkezés legyen, és nemzetközi szinten versenytorzulást ne okozzon. Ami a témát illeti. Úgy látom, hogy sokszor nagy a különbség a hivatalos beszéd és a kötelezettségek, elkötelezettségek között a valóságban. Az EU-n kívüli országok, például az USA, sokszor értékítéletet mond arról, hogy mi hogy dolgozunk, mikor közben ők nem valósítják meg azokat a rendelkezéseket, amelyeket meg kellene valósítaniuk. Bázerről szólva alapvető, hogy az európai cégeket ugyanúgy kezeljék, mint a többi céget, és ne büntessék őket. Az USA-ban már nagyon sok bank függetől a bázeli irányelvről, de közben a valóságban még semmit nem alkalmaztak. És a júniusi rendelkezések, az amerikai pénzügyek rendelkezésére vonatkozóan jogilag olyan természetűek, hogy alapot adnak, ezt merem mondani arra, hogy ne alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyeket az USA-n kívüli egységek hoznak meg. Felhívom a figyelmét, biztos úr, tudom, hogy ön éber és elszánt, figyeljen oda arra, hogy ne legyen olyan verseny, ami a francia és az európai bankok számára büntetés lenne és általában azok számára, akik finanszírozzák a gazdaságot. A bankok első feladata a gazdasági fejlődés finanszírozása, és éppen ezért úgy kell eljárni, hogy túlságosan ne büntessék őket. Köszönöm, Gozesz úr. Most Bulban úrnak adom meg a szót négy percben. Lassen Sie mich bitte vorab eines feststellen. Tisztelt kollégák! Szeretném megjegyezni, hogy a Bázeli Bizottság úgy tűnik számomra, hogy okos központi bankárok csoportja, de az biztos, hogy nem védhetetlen bölcsek tanácsa ez. Nem ők határozzák meg a törvényeket. A törvényt a jogalkotók hozzák létre, önbiztos úr és mi, és ez a jogalkotó nagy figyelmet szán annak az anyagnak, ami előttünk áll. És megnézi, hogy van-e értelme, érdemese foglalkozni vele. Természetesen azt szeretnénk, hogy a szabályok jobbak legyenek. A nemzetgazdaságok GDP-nek 20-30 százaléka százalékát elhitelesítették azért, hogy a banki válsággal megbirkózzanak, és természetesen olyan irányelveket szeretnénk nyújtani, amelyek elkerülik a hasonló válságok kialakulását, tehát a ciklikusság ellen hatnak. Olyan ciklikusság ellenességi intézkedésekre van szükség, amelyek már bizonyították, kiállták az idő próbáját. Spanyolországban ezeket korai szakaszban vezették be, és ezért jó eredményt hoztak. Igazából segítették a banki ágazatot. Szeretnék köszönetemnek hangot adni, Karasz úrnak köszönettel tartozom, hiszen egy nagyon fontos anyaggal foglalkozik, és saját kezdeményezésű jelentésben fogalmazta ezt meg. Elfogadjuk a teljes szívvel a jelentését. Igen, szükség van hatástanulmányra, méghozzá egy összetett hat, hatástanulmányra. Nézni kell, hogy meg kell nézni, hogy ennek milyen hatása van a pénzügyi ágazatra, annak különböző formáiban, de a reálgazdaságra kírót hatását is meg kell vizsgálni. Illetve a KKV hitelfinanszírozási aspektusaira tett hatását is meg kell nézni. Valahogy meg kell állapodnunk a múltor eltérően, és reméljük, hogy megfelelően megvalósul majd ez a jogszabály. Méghozzá nem úgy, hogy az egyensúly hiányát hozzuk létre a világ más részeivel összevetve. A, nem szabad diszkriminációt előidézni. Ha valaki a banki ágazattal akar együttműködni, és hogyha vannak olyan, ö, olyan formátumok, amelyek működnek, akik nem akarnak határon átnyúló tevékenységbe bonyolódni például, azokat nem szabad büntetni. Eddig ezt nem garantáltuk. És ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy javításra, fejlesztésre van szükség. Meg kell nézni gyakorlati megközelítést. Az állami banki ágazat nagyon hasznos, hogyha megfelelően működik. És mi a helyzet az alvó partnerekkel? Mi a helyzet azokkal az aspektusokkal, amelyeket a Bázeli Bizottság vetett föl. Biztos, hogy nem most beszélünk erről utoljára, és biztos, hogy nem dőlhetünk kényelmesen hátra, elfogadván az elétünk lévő dolgokat. Fontos, hogy valós minőségi javulást idézzünk elő, elkerüljük a veszteségeket, ahogyan ezt a jelentéstevő is kérte. Ez pedig egy olyan álláspont, amit kiinduló pontként alkalmazhatunk. Szeretnénk korlátozni a tőkeáltételi arányt, és szeretnénk, hogy ha a megjegyzéseinket figyelembe vennék, ez alapján fogjuk majd bírálni ön, biztos úr. Köszönöm, Bowles asszony két percben. Biztos úr, amikor a felügyeletről szavaztunk, azt mondtam, hogy olyan a jogszabálykeret, mint a svájci sajtele van lyukakkal. Múlt héten az európai bankárok, a Basel 3-ról beszéltek, mindenki arról beszélt, hogy nemzeti, nemzeti rugalmasság, nemzeti szabályok, nemzeti kivételek, a perverz mi ez? mindenkinek próbáltak kedvezményeket adni nemzeti szinten, ebből elegünk van. Miért van az, hogy Európának állandóan Bázel miatt és Bencs kell sírni. Nem ezt akartuk, nem ez volt Bázel három célja. Egyértelműek a tények, a G20-ban is egyértelmű volt. A bankoknak ki kell állniuk az olyan típusú válságokat, mint amire most sor került, ehhez tőke kell, ennek a tőke a kulcsa a reálgazdasági problémákat látom én is. Tudom, hogy a bankok is nehéz időket élnek. Én is várom a kumulatív hatásokról szóló hatástanulmányt, nem csak a bázelt, hanem a válság utáni pénzügyi szabályok kumulatív hatását vizsgáló tanulmányát. Ezt Oli Rén és ön is biztos úr megígérték, hogy megteszik, de nem adhatjuk be a derekunkat amíg mindenre a titkos pecsét kerül zárt ajtók mögött tárgyalnak. E, eléggé megcsúsztunk így is Bázellel, tovább nem lehet ezt halogatni. A likviditási kérdések e, nem megoldottak. A a rövidtávú e, eszközök és az állam hiány, állam kincstárok eh, hiánya is egyre égetőbb, és az egész reálgazdaságot veszélyezteti ez a jelenlegi helyzet, ha fennmarad. Philip Lambert, másfél perc. Báz, a hármas eh, bázis, bázeli megállapodás, eh, ez még nem a maximum. És akik azt mondják, hogy vigyázzat, hogyha messzebbre mennek, mint Bázel a versenyképességet illetően, világszinten, akkor én azt mondom, hogy először is arra kell gondolni, hogy életképesek maradjanak a gazdaságaink, vagyis ez azt jelenti, hogy szigorúbb szabályokat meg kell gondolni. A másik pedig az egyenlő esélyek. Gyakran beszélünk erről, de a az USA egyedül lép, ahogy az éppen neki tetszik, és szerintem jó lenne, hogy Európa ne várná azt a konszenzust, ami soha nem fog bekövetkezni. A másik, az átmeneti időszak, az legyen limitált. A nyolc év az túl sok számunkra, és Emellett még igen szigorú feltételekről is kell beszélni az osztalékok és a bónuszok esetében. Nem lenne elfogadható számunkra, hogy a bankok egyik oldalon arról beszélnének, hogy milyen nehéz a tartalékot képezni az új szabályok értelmében, és közben a menedzserek tovább is felhasználnák a különböző egyéb szabályokat. Ami a bankokat illeti, a bankok panaszkodnak már nem fogják tudni azokat a marzsokat előállítani, amelyeket az aranyévekben tudtak. Ez én azt mondom, hogy az iparban, a reálgazdaságban két, három, négy, öt százalékos marzsokkal kell, hogy dolgozzanak. Szerintem az ünnepnek véget kell vetni. Köszönöm Lambert úr, most pedig eh, Ford asszonynak adom meg a szót két percben. Köszönöm. Tudom, hogy nincs még vége a válságnak, azonban a múlt héten azt láttuk Írországban, hogy a bankok még mindig az adófizetőkre számítanak, hogy kisegítsék őket, ezt pedig nem hagyhatjuk, ez nem folytatódhat. A bankoknak kockázatot kell vállalniuk, ez rendben van, viszont szükség van tőke háttérre, abban az esetben, hogyha a kockázatok rosszul alakulnak. Elég bonyolult ez a munka. Köszönöm szépen e, Karasz úrnak ezt a jelentéstevőt. Megfelelő mechanizmusokat csak így lehet kialakítani. Elég egyértelmű a módosító javaslatok számából, hogy a képviselők a részletekre kíváncsiak, illetve arra, hogy milyen hatása van ennek a e, jelentésnek különösen a származékos ügyletekre vonatkozóan. Először el kell mondanom, hogy Bázelben készült hatástanulmány, azonban örökké a titkosság fájtla mögé vonultak. Amikor nemzetközi megállapodásokat kötünk, akkor meg kell győződni arról, hogy ezeket globális szinten megvalósítják, nem csak itt és nem csak a Wall Street-en. Jó pár olyan hely van a szövegben, ahol még lehetne, szorosabbra lehetne venni a szöveget, a 40-es bekezdés például, a 43-as bekezdés A, igen, meg kell győződni arról, hogy a kisebb bankok támogassák egymást, de én ezt úgy értelmezem, hogy a, követe, a következtetések elébe vegyünk. Megegyeztünk abban, hogy lesz kötelező érvényű tőkeátételi arány, és ezt ne felejtsük el, ne hagyjuk annyiban. Megfelelő gyakorlatra van szükség világszinten, és ezeket folytatni kell, azonban nyilvános felülvizsgálatra van szükség, és ne hozzunk be kivételeket a hátsó mhm. ajtón, hiszen akkor a piac mindig is tudni fogja, hogy lesz kiskapu, ahol a rossz gyakorlatot lehet előtérbe helyezni. Köszönöm. Köszönöm, fordasszony. Luling asszony két percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet mondok az előadónknak, már Karasznak a kitűnő munkáért. Teljes mértékben támogatom a megközelítését, ahogy ezt az igen komplex problémát látja. Mégis kénytelen vagyok a két percben kiemelni egy kérdést, amelyet a jelentés felvet, de amelyel érdemes lenne egy kicsit elidőzni, mégpedig a hitellevelek, fund brief, brief ezeknek a kérdése, mégpedig a likviditási standardok, standardok kapcsán az európai új likviditási rendszer, amelyeket eh, most, eh, amelyekkel szakítani akarunk, Ezekről el kell mondani, hogy ezek gazdaságilag, jogilag és operatív szempontból speciálisak. Az említett hitelevelek a hosszú távú finanszírozást szolgálják, és a gazdaságba való befektetést. Pedig a bázeli bizottság jelenlegi javaslatai negatív és aránytalan hatással lesznek az európai gazdaságra, összehasonlítva más nagy gazdasági térségekkel, mint például az Egyesült Államok. Üdvözlöm azt, hogy a Bázeli Bizottság júliusi megállapodása a, ezeket a hitelleveleket megfelelőnek tartja a likviditások fedezete és egyéb szempontjából, viszont felhívom a Bázeli Bizottságot és a az Európai Bizottságot Michel Barnier-t arra, hogy ezen pénzügyi eszközt jobban ismerjék el, és tegyék lehetővé az aktívumok elismerését, ez, ezen eszközök, mint a fedezett kötvények meg kell, hogy legyen a helyük a fejlődésben. Köszönöm. Pod, Podimáta asszony, három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Bázeli Bizottság megállapodott, és tudjuk, hogy a mostani válság diktálta ezeket a lépéseket. Ezek az események mutatták, hogy a pénzügyi rendszer szabályozásában valóban hiányok vannak, gyenge pontok, és szorosabbá kell tenni a szabályokat nem csak a tőkére, hanem a felügyeletre vonatkozóan és ebben a légkörben sikerült a Bázeli Bizottságnak megállapodnia, és ennek vannak alapvető elvei. Itt eh, a tőkére vonatkozó szabályokról van szó, és a rendszer biztosításáról. Ami ezt az európai rendszert annak megerősítését illeti, Karasz úr igen fontos lépésekről beszél, 80%-a a kölcsönöknek, a kölcsön nyújtó intézményektől függ Európában, a bázeli eljárás pedig demokratikussá kell tenni, a parlament nagyobb szerepet kell, hogy itt kapjon. Van egy másik javaslat is, mégpedig az, hogy vegyék ebbe bele az Európai Unió összes kötvényét az aktívumokkal kapcsolatos elemekbe, vagy attól függetlenül, hogy itt milyen eh, tőkeátviteli arányt fognak választani. Ami a tőkével kapcsolatos, tőkállományjal kapcsolatos követelményeket illeti, ez továbbra is meglehetősen hiányos lesz, mert eh, itt még erősíteni kell a felügyeletet. A bizottság fontos intézkedéseket hívott el elő, hiszen az új európai felügyeleti rendszert megteremtette, úgyhogy változik a kép, de nagyobb koordinációra van szükség, és prevenciós eszközökre. De ez nem elég, messzebb kell mennünk a következő stádiumokra kell gondolni, legyen egy olyan monitorozási rendszer, felügyeleti rendszer, olyan intézmények esetében, amelyek figyelmetlenül működnek. Tudjuk, hogy Mostanában születtek már hasonló lépések, de igazi szabályokra van szükség olyan területekre nézve, amelyek esetében valóban nincs meg az átláthatóság. Fontos követni a, az overdraftokat is, és a G20 kapcsán hallottuk, hogy erősíteni kell a lépéseket, a pénzügyi, a pénzat pénzügyi tranzakciók megadóztatása esetében is. Világos üzenetet kell küldeni az EU állampolgárainak, hiszen ők fizetik meg ma a válság költségeit. Azt szeretnénk, hogyha jobban megosztanák a terheket. Köszönöm, most pedig Klincz úr. Elnök, asszony, kollégák, a bankoknak fel kell készülniük az esetleges veszteségekre, ehhez megfelelő tőkét kell félretenni. A bázeli bizottság egy stabilitási megközelítést írna elő. A rendszer szerű kockázat problémájával nem foglalkoznak azonban elegendően. Üdvözlöm Karasz úr megközelítését, és örülök annak, hogy a rendszer szerű kockázattal is foglalkozik a globális bankrendszerrel kapcsolatban eh, komoly kérdések merülnek fel, szigorú szabályokat kell bevezetnünk. A tőkártételi arányal kapcsolatban fontos, hogy a versenytorzító hatást, az arbitrást eh, elkerüljük, szabályozási arbitrást elkerüljük, Fontos, hogy kötelező érvényűek legyenek ezek a szabályok, és hogy globálisan alkalmazzák ezeket. Nem szabad azt hagyni, hogy az amerikaiak befolyásolják a bázeli szabályokat, és aztán a végén egyáltalán ne alkalmazzák őket. A Szöuli G20 csúcson egyértelműen kiderül, hogy elértük a célunkat. Köszönjük, Klinc úr. Nitra úr két percben következik. Köszönöm, elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament egy saját kezdeményezésű jelentést készített e témában, ezért külön köszönettel tartozom már Karasznak. Az elmúlt évtizedben soha nem látott fejlődést tapasztalhatunk az új pénzügyi eszközök terén. Ezek a pénzügyi eszközök de határozzák meg a pénzpiacok természetét. Ezért a felügyelet, nek megbízható tudásra kell alapozódnia, tudnunk kell, hogy pontosan mi folyik a pénzpiacokon. Olyannyira el váltak ezek a pénzeszközök, pénzügyi eszközök, hogy a felügyeletet ellátó szervek számára szinte lehetetlenné vált a pénzpiac ellenőrzése. A pénzpiacok globalizációja külön megnehezíti a pénzpiacok felügyeletét, Éppen ezért a felügyelet nem hatékony jelenleg. A pénzintézetek soha nem látott mértékű növekedése szintén megnehezíti a pénzpiaci felügyeletet ellátó szervek dolgát egész egyszerűen nincsen átlátásunk, nincsen igazán rátekintésünk a pénzpiac minden egyes területére. Ezért jobban kell koncentrálnunk arra, hogy a pénzügyi rendszer biztonságát garantáljuk. A jelenlegi bázeli megállapodások elsősorban a tőkével foglalkoznak, roppantul örülök annak, hogy a likviditási és a ciklikusság ellen ható intézkedések kérdését úgy tűnik sikerült rendezni, és a tőke a likviditási arány normák szabványok bevezetése pozitív fejlemény, ez lehetővé teszi majd, hogy megmentsük a bankokat. Köszönjük, Ludvigson úr következik. Tack för ordet, fru talman. Köszönöm, elnök asszony. Az új tőkekövetelményekre vonatkozó irányelv terén üdvözlendő az előrelépés. A Bázel 3 terén elért előrelépés garantálhatja a pénzpiacok biztonságát. Az előttünk fekvő kereszt jelentés jó megfogalmazott szöveg. Van azonban három olyan terület, ahol talán pontosabban fogalmazhatna Karasz kollega. Először is fontos, hogy túlságosan nagy nyomás ne nehezedjen a bankokra, és hogy ne ilyen gyorsan kelljen megvalósítani ezeket az új szabályokat. De azt sem szabad hagynunk, hogy elhúzódjon a végrehajtás. A cél ugyanis az, hogy megfelelő stabilitást garantáljunk a banki rendszerben a következő e, ilyen e, gazdasági válság esetén. 2017-18 esetén azonban, hogyha ez marad a határidő, e, nem hagyunk elég időt a bankoknak, nem fognak időben ezen a téren javulást elérni. A mi ambíciónk az kell, hogy legyen, hogy az egész globális bankrendszer stabilizálódjon, ne csak egyes részei ahol például kevésbé szigorúak a szabályok, vagy a végrehajtás lassabban halad, kihatással lehet a rendszer egészére, amely további kockázatot hordozhat. Az úgynevezett stressztesztek, főként, hogyha ezeket rendszeresen végzik, mm, jó eszközei lehetnek annak, hogy a banki rendszer működését figyelemmel kövessük, és kiegészítheti a tőkekövetelményekre vonatkozó szabályokat. A Fontos, hogy a mércét, a lécet egyre magasabbra tudjuk helyezni, a válságok roppant gyorsan jelenhetnek meg, főként a pénzpiacokon, ezért kell a fejleményeket ilyen szorosan figyelemmel követni. Köszönjük, Schmidt úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az új bázeli szabályok egy keretet kívánnak létrehozni a fenntartható stabilitás számára. Azonban a válság rámutatott arra, hogy a bankoknak szükségük van a tőkéhez való hozzáféréshez, erre, és kockázatot kell vállalniuk bizonyos kereteken belül. A tőkeáltételi aránynak az a célja, hogy ne büntessük az alacsony kockázatú tevékenységeket. Az északi országokat ez érinti, Azért, mert nagyon sok alacsony kockázati tevékenység van a tulajdonpiacon, és ezért ez problémát okoz. A Bázel Bizottság döntései jók lehetnek, azonban a kumulatív hatás esetleg a növekedés ellenében hat. A bizottságnak tehát hatás tanulmányt kell majd végeznie a növekedés kérdésében, hogyha mindezek az új banki szabályok életbe lépnek, tudnunk kell, hogy mi történik. A szabályok és az új rendeletek nem mindig adják meg a választ, biztos úr. Ne hagyjuk, hogy a jó a legjobb a jó ellensége legyen. Kancsian úr, két percben. Jó lenne, hogyha egy másik mikrofonból beszélne, mert nagy búgás keletkezett, de azt meg ki kellene kapcsolni. Jól hallana? Tisztelt biztos úr, köszönettel tartozom Karasz úrnak, kiváló munkát végzett. Úgy érzem, hogy tehetetlenül néztük a pénzügyi válság kialakulását és kiteljesedését az elmúlt két évben, és lehet, hogy még rosszabbodni fog a helyzet. Ma az Európai Unió az élvonalban van, és önbiztos úr forradalmat vezet, melynek az a célja, hogy stabilitást hozzon létre, ellenőrző mechanizmusokat vezessen be. A legutóbbi plenáris ülésen bizonyos mértékben támogattuk a biztosítékok kialakítását az európai gazdaságban, és olyan javaslatok születtek, amelyek érintették a származékos ügyleteket, pénzügyi átutalások, pénzügyi tranzakciók díját érintették, azonban ne essünk túlzásokba, biztos úr. A szabályok a növekedést megzabolázhatják, és a gazdasági fejlődést hátráltathatják. Most mire van szükség? Stabilitásra, ez biztos de az is biztos, hogy növekedésre, növekedésre, és megint csak növekedésre van szükség. Ezt mondta Barózó úr is itt ebben a teremben. A Bázel 3-mal olyan irányba léptünk, amely ö, felelősségre szólít föl, azonban a versenyképességet meg kell védeni, egyenlő esélyeket kell biztosítani, oda kell figyelni a KKV-kre, egyrészt, másrészt a bankokra és a szövetkezetekre illetve a hitel intézményekre is. Köszönöm. A KSDI jegyében Kelly úr ért szót, egy percben megadom. Szerintem, szerintem mindenki egyetért azzal, hogy a bankrendszert meg kell szilárdítani. Karasz úr, egy, mi is tudjuk, hogy a bázeli javaslatok tekintetében nem egyenlőek a versenyszabályok, és így nehéz versenyezni, fennáll annak is a és sok öngót rúgunk. Újra hangsúlyozni kell, hogy Amerika és Európa különbözik, sokban különbözik. Amerikában a tőkepiacokon finanszírozzák a cégeket, Európában pedig a banki hiteleken keresztül szereznek pénzt a cégek. Ezt jól tudjuk Írországban a bankok, nem tudnak hitelt biztosítani, nyújtani a KKV-knak, és az egyébként életképes kis és középvállalkozások hitel hiány tönkremenek, ahogy Viki rámutatott, az adó fizetők eh, pénzéből mentik meg ezeket a bankokat. Eh, a, végkiel, a végkielégítéseket a mm, pénzpiacokon mind-mind az adófizetők állják. Tehát sok még a tennivalónk, hogy egyensúly helyzet álljon ki. Jó volt hallani. Bányi úr is arra törekszik, hogy egyenlő versenyszabályokat biztosítsunk, hogy ne öngólokat, hanem valódi gólokat rúgjunk. Köszönöm, Kelly úr. Most pedig bárnyi úrnak adom meg a szót, válaszoljon a sok kérdésre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindegyikünknek a javaslatokat, a bátorítást, az ötleteket. Ezeken dolgozni fogunk a tímemmel együtt. Gozesz úr említette, egyébként Schmidt úr, Klinz úr, Ludikson úr, Kelly úr is az előbb megemlítették azt, hogy hogyan kell méretezni mindezt. Igen, oda fogunk figyelni a jó méretezésre, sőt, három szempontból. Először is a legokosabb méretezése a bázeli intézkedéseknek, ahogy azt majd a jogalkotási átültetésre javasoljuk. És a lehető legjobban fogjuk az átmeneti időszakot és a rugalmassági lehetőségeket használni a bázeli megállapodás értelmében. A bázeli intézkedések és az összes többi intézkedés méretezése fontos, ezt a G20-ak menetrendjében tartjuk számon. A harmadik méretezés pedig, ahogy Kelis úr felvetette az USA kapcsán, tudom, Kelis úr, hogy az európai banki szektor sokkal inkább finanszírozza a gazdaságot, mint az USA beli banki szektor. És ezért a harmadik méretezés a transatlanti méretezés kérdése, és eh, ahogy Lamberts úr mondta, Látom önt, látom önt. Nem szabad megvárni az USA-t. Visszatérek az USA-ban, találkozom Gartner úrral és az összes felügyelővel, de nem azért, hogy ez lassúsági verseny legyen, nem. Az világos, hogy a bál kettő, bár kettő és fél, bár három, bár négyben is meg fogunk egyezni, és itt lesznek még más kényes kérdések. Valószínű, hogy itt nézett különbség lesz az amerikaiak és az európaiak között, mégpedig a számviteli normákról van szó. Nem szabad itt naivnak lenni, és szeretném elmondani ennek kapcsán Gozes úrnak, hogy ezt a méretezést, ezt meg fogjuk lépni ami pedig a pénzügyi instabilitásról van szó, ez a növekedés legrosszabb ellensége, éppen ezért meg kell teremteni a jobb pénzügyi stabilitás feltételeit. Hozzáfűzném még, most megbeszélést folytatunk Kínával, és így a monetáris stabilitásra is szükség van. Ulmán úr mondta, hogy jó mikro- és makroökonomiai tanulmányokat kell végeznünk, és mindenképpen az átmeneti veszteségeket is figyelembe kell venni, és ahogy hallottuk, itt készül az európai jog, az európai törvény, és nem másút, nem Bázelben, hanem itt, itt vannak az európai jogalkotók, és ennél fogva tervet fogunk készíteni, jogalkotási tervet, ehhez pedig az önök elfogadására van szükségünk, de ez előtt még a vitára és javaslatokra. Bózasszony, az biztos, hogy önnek igaza van, amikor azt mondta, hogy ez nem lehet business as usual, nem mehet minden úgy, ahogy eddig. Hallom a bankoktól, hogy rövid a memóriájuk egyébként, azt mondják, hogy vége a válságnak. Nem, emlékeznünk kell, és ez nem lehet business as usual, nem lehet úgy tenni, csak mintha reformot hajtanánk vissza. Elnök asszony, a legjobb tőkésítés, ami a bázeli megállapodást és a CRD négyet illeti, ez nem az egyetlen válasz és eszköz, nagyon sok más is van. Már az első felszállásomban szóltam erről a válságkezelés, azután a hedge funds, a kockázatfedezés szabályozása és a származtatott termékek, a short selling terén is lépünk. Livingston úr beszélt a stressz tesztekről, ezeket rendszeresen el kell végezni. Hát ez a mi álláspontunk. Lambert úr, Említette, hogy az osztalék megosztás azon bankok részéről, amelyek még a minimális tőkésítési követelményeknek sem tesznek eleget. Igen, ezzel a problémával foglalkozunk, Capital Conservation Buffernek hívják ezt. Ez azt jelenti, hogy egy bankban nem lehet osztalékot osztani, hogyha a tőkésítési minimál követelményeknek nem tesznek eleget ezeket az intézkedéseket ismét belevesszük a jogalkotási tervünkbe. Fordasszony, védeni kell az adófizetőket, éppen ezért Fordasszony majd kérem figyeljen arra a javaslatra, amit a válság megelőzési intézkedések jegyében javasolunk, azért, hogy a bankok fizessenek a bankokért, és ne az adófizetők. Luling asszony föltett egy nagyon pontos kérdést a fedezett kötvényekről, fund brief, igen. Ezzel foglalkozunk azért, hogy a likviditási buffer 40%-os legyen, Luling asszony is, ami a fund briefet illeti, a fedezett kötvényeket. Ez nagyon jó eredmény. Mindenképpen diversifikálni fogjuk a likvid aktívumokat, aktívákat azután a Too Big to Fail, too big to fail ről is hallottunk egy másik hozzászólótól. Ezt mindenképpen elmondjuk az USA-ba, vagyis nem lehet itt átfedésekkel élni. Az amerikai bankrendszer a gazdasághoz való hozzájárulásában, struktúrájában nem ugyanaz, mint az európai de Klintz úr ezt a kérdést még nem sikerült globális szinten megoldani, sem a G20-akban, sem pedig a Financial Stability Boardban. Oda kell figyelnünk arról, arra, hogy a, az adófizetők is elmondják a véleményüket. Ami pedig a komplex pénzügyi eszközöket illeti, erősített felügyeletre van szükség, és ezért az ESMA, az új európai hatóság elsőrendű szerepet fog itt betölteni a parlamentnek is köszönhetjük ennek felállítását, és bizonyos toxikus termüke, termékeket akarunk betiltani. Az ESMA szerepét erősíteni akarjuk. Pálimántak asszonynak pedig szeretném elmondani, hogy a hitelminősítő intézetek terén is lépni fogunk. A harmadik lépés ez lesz. Egyetértünk, még nem tettünk itt eleget, és a harmadik lépésen dolgozom itt a hitelminősítő intézetek szabályozása terén. Nagyon kevés kézben koncentrálódnak ezek. Az ECOFIN-ben pénteken megkérdeztük a minisztereket, az önök elnöke, Ból asszony is jelen volt, a konzultáció folytatódik azért, hogy a szabályozást bevezessük. Schmidt úr beszélt a kumulatív hatásokról is, beszéltem a hármas kalibrálásról, méretelésről, így fogunk lépni. Elnök asszony, köszönöm. Az utolsó szó az előadóé. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy ez a vita ékes példája annak, hogy sikerült egyértelmű képet festeni arról, mit is várunk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, önnek is biztos úr. Nem kérdőjelezzük meg ezt a folyamatot, és az volt a célunk, hogy igazából fölmérjük, eh, milyen a helyzet. Lehet, hogy a banki és finanszírozási struktúrák eh, teljesen másképp alakulnak, mint az Egyesült Államokban. Eddig még nem indítottuk el a jogalkodási folyamatot, azonban a bázeli folyamat korlátozza a jogalkotási jogainkat. hogyha nem lett volna ez a saját kezdeményezési jelentés, akkor nem járulhatnánk hozzá ehhez a folyamathoz. A G20-ak, a globális szereplők vennék át az uralmat. Az a feladatunk, hogy kivegyük a részünket ebből a folyamatból, méghozzá annak az elején. Ne kész tények elé kelljen állítani magunkat. Hölgyeim és uraim, a Bázel 3 és a tőke letét követelmények között látom a kapcsolatot, azt kell megvizsgálni, hogy legyen valamilyen kapcsolat a között, amiről mi határozunk, illetve ami az Egyesült Államokban történik. A likviditást definiálni kell, mielőtt döntést hoznánk. Az Egyesült Államok beli jogszabály eredményeképpen megvalósítási problémákkal küzdenek, és ez lesz a jövőben is. A külső kritériumokkal próbálnak dolgozni. A motónk a következő kell, hogy legyen, vagy külső minősítés legyen a méretezési verzió, vagy pedig alternatív kritériumok, mint az ástabilitás. Semmilyen körülmények között nem alkalmazhatjuk mindkettőt. Tehát nem lehet az, hogy az USA csak egyel dolgozik, mi pedig kettővel, és erre oda kell figyelnünk. Zárásképpen, biztos úr, azt kérem öntől, győződjön meg arról, hogy hatástanulmányt készít majd a bizottság, illetve ezt kéri, és ezt a nemzeti kormányok elé visszük azért, mert fontos, hogy tudatosítsuk a helyzetet, és tudatosítsuk azt is, hogy ez milyen következményekkel járhat. Nem szabad alábecsülni ennek a fontosságát a tagállamokban sem, tehát a nemzeti parlamenteknek is látniuk kell ezt a folyamatot. Innen kell, hogy kiinduljon ez a folyamat, de a nemzeti parlamentokat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Köszönöm. A vitát lezárom, és e témával holnap szavazunk. Most pedig a következő napi rendi ponthoz érkeztünk. A bizottság nyilatkozata